a december 12-én megszűnt felfüggesztett Európai Parlamenti ülésszakot ismét megnyitom. Az ülés jegyzőkönyve és az elfogadott szövegek mindenki számára hozzáférhetőek. Van-e bárkinek ellenvetés a jegyzőkönyvvel kapcsolatban? Azt hallom, hogy angolra nincsen tolmácsolás.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 kollégák közül többen felhívták a figyelmemet, hogy az elmúlt napokban és hetekben Európa sok területén súlyos természeti csapások érintették az Európai Unió sok polgárait. Teljes tengerpart szakaszokat öntött el a viharos víz, hatalmas károkat okozva, illetve árvizek is pusztítottak. A februári időszak alatt a frakciók megegyezése alapján részletesen vitázunk erről a kérdésről. A tisztelt ház nevében ismételten szolidaritásomról fejezem, szolidaritásomról biztosítom az érintetteket, és remélem, hogy az EU szervei és a tagállamok a lehető legkevesebb bürokráciával a lehető leggyorsabban segítenek. Hölgyeim és uraim! Január 22-én az ENSZ felügyelete alatt Szíria jövőjéről foglalkozó második konferencia veszi kezdetét. Ez a hosszú ideje nagyon várt találkozó a szíriai rezsim és az ellenzék képviselőit, valamint a nemzetközi partnereket ülteti egy asztalhoz azzal a széllel, hogy a polgárháború végét körvonalazzák, és egy átmeneti kormányt segítsenek kialakítani. A nagyon súlyos helyzet eh, Szíriában veszélyeztéti ugyanakkor a konferencia megtartását, miközben pedig a konferencia hatalmas jelentőséggel bír. Az Európai Unió minden résztvevőt felszólított, hogy ne halogassák a konferenciát, hanem tartsák meg a konferenciát. Az Európai Parlament frakciói pedig egyhangulag támogatják ezt a követelést. Parlamentünk továbbra is nyomon követi a szíriai eseményeket, és minden a konfliktus meghaladását szolgáló erőfeszítést támogatni fogunk. Hölgyeim és uraim, arról is tájékoztattak, hogy Brock kollégánk román miniszterelnök támadta egy nyilatkozatban Elmar Brokot és legalábbis a médiumokban azt lehet kivenni, hogy a miniszterelnök lenáciszta Elmár Brokot. Kinyomozom, hogy mi hangzott el pontosan, és pont Viktor Pontával tisztázni szeretném ezt a kérdést. De egy valamit viszont ki lesz, leszeretnék fektetni, hogy A. elfogadhatatlan ilyen náci hasonlatokat hozni, másodszorban pedig Elmar Brock integritásához senkinek semmi kétsége nem férhet.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 a Dán hatóságoktól. A Dán hatóságok arra arról tájékoztatok, hogy Karls Jensen 2013 decemberével Jörgensen kollégát eh, helyettesíti, illetve pótolja, hiszen Jörgensen kollega lemondott mandátumáról eh, és miniszter lett. A lengyel hatóságok arról tájékoztattak, hogy december 17-én Sminyev Szalecki Léna Kolavska-Bovinska helyére kerül, és Tadasz Rossz pedig Rafa Császkowska helyére kerül. Az általános és közvetlen választásokról szóló szabályok, valamint a házszabály negyedik cikke alapján ezért tehát e kollégák december 13-ával, 17-ével teljes jogú tagokkal Üdvözlöm őket, és emlékeztettem arra őket, hogy teljes joggal részt vehetnek a parlament és a, a ülésein egész addig, amíg a feltéve, hogy írásos nyilatkozatot tettek, hogy egyetlen olyan pozíciót nem töltenek be, amely az Európai Parlamenti tagsággal összeegyeztethetetlen, illetve még vizsgálják a, a mandátumokat. Gottfried Blum az EFD frakcióból kilépett, és a függetlenek, független tagok közé kerül. A néppárt a néppárt, az FND és a zöldek kinevezésekre vonatkozó tájékoztatót nyújtott át. Ezeket a kinevezéseket ezen ülés jegyzőkönyvében tájékoztatjuk. Hogyha a jegyzőkönyv elfogadásáig nem történik változás, e, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük.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 Most pedig, hölgyeim és uraim, az eheti munkarendre térek rá. A eheti napirenddel kapcsolatban módosító indítványokat én legalábbis ez ideig nem kaptam. Körbenézek az ülésteremben. Huntis úr, a napirendről van szó? Δεν έχω κάτι στην ημερήσια διάταξη, αλλά επειδή είμαστε στο κομμάτι και των ανακοινώσεων, θέλω να σας πω ότι κατά την τελετή έναρξης... Elnézést, annyit szeretnék csupán mondani, hogy a görög soros elnökség ünnepi és megnyitása során elné,